Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Kérem mindenki foglaljon helyet. Kolleginnen und Kollegen. Kedves képviselőtársak! A július 4-én megszakított ülési időszakot újra elindítottnak tekintjük.